Dear colleagues, I would like to start the meeting. It's already 15. Kedves kollégák, már 15 perces késésben vagyunk, úgyhogy el kell kezdenünk. Jó reggelt mindenkinek! Az első napi rendi pont a napi rend elfogadása. Ahogy szoktuk, a neten közvetítjük az ülést, és nyilván az időpontok csak jelzésérdékűek. Úgyhogy kérem, kövessék a történteket, hogy időben itt legyenek. A napi rend nem változott, senki nem kért változtatás, úgyhogy elfogadottnak nyilvánítom. Második pontunk, az elnök közleményei. Tájékoztatnak mindenkit, hogy lehet, hogy a koordinátorok ülését lemondjuk, majd meglátjuk, később döntünk de az előző koordinátori ülésen eldöntöttük a jogalkotási jelentéseket illetően, Madeirára vonatkozó jövedéki adók csökkentését illetően, hogy az egyszerűsített eljárást alkalmazzuk, feltéve, hogy a szakbizottság elnöke elfogadja ezt, és az eljárási szabályzat 46-os pontjának megfelelünk módosítás nélkül. Ez ma a hatos napi rendi pontunk, ami nem jogalkotási javaslat, a több éves pénzügyi keret 2014-től vonatkozó szakazára vonatkozik, mi alkotjuk a véleményt, a néppárt átvilágítja, és Olbricht úr a jelentéstévő. És ezt is megvitatjuk ma. A koordinátorok azt is eldöntötték, hogy azt ajánlják, hogy a ma kettős ülést töröljük, tehát ma egy rövidített ülésünk lesz, tegnap nem volt ülésünk, tehát csak egy napos lesz, és a következő ülésre is igaz, 19 és 20-a márciusban, a sem két napos lesz, hanem csak egy napos, ez pedig a 19-ai nap lesz, tehát március 19. És ha lehet, akkor azon a napon, és ma is délután szavazunk. Ennyit a koordinátori döntésekről. Hármas napi rendi pont. Külső tanulmány, amelyet, amelyre mi adtunk megbízást, és a strukturális politikai igazgatóság elfogadta a döntésünket a tanulmány a gazdasági kormányzásról és a kohéziós politikáról szó két főszerzőnk van, itt vannak velünk ma. Ian Bag, az Európai Intézeti Professzori Tudományos Munkatársa a London School of Economics, és John Bachtler, az Európai Politikai Tanulmányok professzora a Glasgow Strathclyde Egyetemről. Úgyhogy önök döntsék el, hogy melyik őjük fog először beszélni. Tessék. Tehát ki kezdi? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülünk annak, hogy ezt a tanulmányt ismertethetjük itt ma. És megpróbáljuk kb. 20 perces bevezetőben összefoglalni a fő pontokat, a tanulmány fő pontjait. Hát remélem, hogy a képernyőre rá tudok világítani, nem tudom, kaphatnék egy kis technikusi segítséget? Az első dolog. Csak megvárom, hogy a képernyő az rendesen jelenjen meg. Uh, technical assistance can be, no? Igen, jó, most, most működik. Először is belegondoltunk, hogy a kormányzási reformokat mi jellemzi, és azt találtuk, hogy négy kategóriába oszthatók. Az első a monetáris politika. Itt nagyon jelentős reformok valósultak meg. Igazából a központi bank szerepe nőtt, igazából ma már azt lehet mondani, hogy az LKB a véletlenek folyamán a kohéziós politiká aktív résztvevője lett. Az LKB lépéseinek ugyanis vannak pénzügyi implikációi. Ez az első megállapítható dolog. Hogy történik ez? Igazából Lender of Last Resortnak minősül az LKB a folyamatban. Nem tudom, valahogy nem működik, de most látom. Tehát a Lender of Last Resort az azt jelent, az úgy működik, hogy az LKB készen áll arra, hogy felvásárolja azokat a kötvényeket, elnézést nagyon lassan jelenik meg a képernyőn, amit szeretnék mutatni, tehát az LKB hajlandó a másodlagos pénzügyi piacon felvásárolni a kötvényeket, és igazából ezzel megemeli a költségeiket a kibocsátó országok számára. Ez a stabilitási mechanizmusnak így részévé válik. Ez az első változás, ami kihat a kohéziós politikára. A második politika jellemző a hatos csomag, a pénzügyi egyezmény, a kettes csomag, minden az elmúlt két-három évben született csomagra igaz, hogy felügyeli a tagállamok pénzügyi politikáját. Igazából a pénzügyi fegyelemről szólnak, a makroökonómiai egyenlőtlenségekre és a koordinációra vonatkozó intézkedések is, bár ezek kihatnak végeredményben a makroökonómiai mutatókra is. Igazából itt a tulajdonbuborékok, vagy a túlzott fizetések kérdése is felmerül is, tehát a magánszektorra is kihatnak. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a bizottságnak, az Európai Bizottságnak a szerepe változott, és a viszonya a gazdasági kormányzáshoz. Harmadik reformkategória a szabályzói kategória eddig igazából a pénzügyi szektorra vonatkozott, felügyelet, makroökonómiai felügyelet, a rendszerkockázati mutatók bevezetése, és így tovább. De igazából arról van szó megint csak, hogy az EKB a Single Supervisory mechanism felügyelheti. Ennek az eredménye a negyedik kategória, ez pedig az, hogy több EU-s intézmény, különösen az EKB és az EB új joghatalmakat kaptak. Ez azonban átrendezi a demokratikus egyensúlyt. Kinek mi a feladata? Mi a végeredménye ennek? Az egyik az, hogy a gazdasági kormányzásban mi a fő ütőeszköz, ez pedig a gazdasági szemeszter. Ez pedig azt jelenti, hogy például voltak olyan programok, amik igazából elvesztek a rendszerben, mint például az Európa 2020. Ez még létezik, de már alig hallunk róla. Igazából nagyon keveset hallunk a közép és hosszú távú célokról már pedig igazán korábban ez volt a lényeg, az okos, fenntartható gazdasági fejlődés. Aztán koordináció. Nagyon sok döntés európai szinten történik a válság kezelése. Ehhez eh, határon átnyúló szoros együttműködésre van szükség. Igazából nem meglepő, hogy a stabilitási koordináció módszerének nevezzük el, mert igazából arról szól az egész, hogy a koordinációnak milyen eredményei lehetnek. Ezen kívül. Decemberben a csúcson láttuk, hogy 27 az egyhez volt az arány a szavazáshoz, és az egy nem Lengyelország volt, hanem Németország, akiket Van Rompuy és a bizottság is támogatott, hogy azt mondják a tagállamoknak, írjatok alá egy szerződést, és majd mi végrehajtatjuk. Sok tagállam azt mondta, hogy nem, ez zsarolás, és szerződésíteni szeretnétek ezzel a gazdasági politikát. Nézzük meg például az országajánlásokat. François Hollande is elítélte ezeket, amikor ezeket kibocsátották júniusban, azt mondta igazából, hogy Brüsszelnek semmi köze ahhoz, hogy az országok mit tesznek. Most ebben a szerződésítési folyamatban Korábban elfogadott volt, hogy volt egy szerződés a bizottság vagy a, és a régió, vagy a bizottság és a tagállamok között. Most a tagállamok azt mondják, nem akarjuk ezt a formátumot. Ez igazából hogy is hívták korábban? versenyképesség és konvergencia eszköz. A német kancellári hivatalnak volt egy javaslata ezzel kapcsolatban, minden más tagállam ellenezte ezt. Ami nem világos, hogy az Európai Parlament hol lép be ebbe a történetbe. Az Európai Parlament fogja ellenőrizni az LKB-t, e vagy az EP ellenőrzi az EB-t, a szemeszter során. Itt nagyon nagy ütközések vannak. Úgyhogy mi a hatása ennek az egésznek? A gazdasági politika szempontjából azt láthatjuk, hogy a nemzeti költségvetéseket még jobban megszorítják, mint a múltban. Ez különösen azokra igaz, amely országoknak a legnagyobb nehézségei voltak. Nem csak azokra vonatkozik ez, akik a Memorandum of Understanding-et aláírták, hanem Spanyolország, Olaszország, és természetesen az Egyesült Királyság. Nagyon sok a megszorító intézkedés, ez pedig azt jelenti, hogy az, hogy hogyan költik el a pénzt, meg fog változni igazából most már azt várják az emberek, hogy kevesebből többet gazdálkodjanak ki. <clears throat> Az állami beruházásokat illetően nagyon kihat majd erre az, hogy a kohéziós politika hogyan változott. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy lesz a nyomás a kormány reformokra. Aztán, amit el lehet költeni, <clears throat> hogy mekkora, ez nagyon kihat a költésekre. Például a DG ben ez meghatározza majd az állami beruházások minőségét. Amikor erről beszélek, úgy gondolok erre, hogy ezek olyan beruházások, amik további beruházásokat generálnak. Önök tudják, hogy a jelenlegi programozási periódusban az Európa 2020-at még nagyon komolyan figyelembe veszik, de a következő periódusban már másra terelődik a hangsúly. Ha megnézik a teljes rendszert, azért meg is még mindig az látható, hogy vannak nagy hiányosságok. Ez az úgynevezett <clears throat> doom loop, az önbeteljesítő kör, ezek a reformok, amik nem elég messzire mutatók, és így még hiba lehetőségeket rejtenek magukban. A bankunió. Ez se oldott meg minden kérdést. Mert csak egy bizonyos szintet érthetett el, és nem oldhat meg mindent. Ha a múlt pénteki német döntést megnézzék, az alkotmánybírósági rendszert, azt látjuk belőle, hogy a Bundesbank és a bíróságok, ahogy nyomást gyakorolnak az LKB-ra, a sokkal nehezebbé teszik, hogy annak ellenére, hogy megszületett az egységes felszámolási mechanizmus, ezt a gyakorlatban is alkalmazzák. Így aztán beindult sok új folyamat, ami teljesen új arra, hogy hogyan szerezzel az ember pénzt, és hogyan költse ezt el. És most átadom Johnnak. Thank you, Ian. Köszönöm szépen, Ian. Elnök asszony, jó reggelt kívánok. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A kohéziós politika következményeiről szeretnék szólni a gazdasági kormányzás terén. A tanulmányban négy kérdés sort tettünk fel. Az első arra vonatkozott, hogy a kohéziós politika mit ad a gazdasági kormányzás számára. A másik, mi az útirány a kohéziós politika szempontjából a gazdaság irányítás összefüggésében. Harmadsorban, Egyelőre az irány még bizonytalan, több szempontból. Milyen forgatókönyveket látunk a tekintetben, hogy a gazdasági irányítás és a kohéziós politika együttműködése hogy alakul, és utolsó sorban az Európai Parlament számára ez mit jelent. Először a kohéziós politika hozzájárulásával szeretnék foglalkozni a gazdasági irányítás szempontjából. Fontos látni, hogy a kohéziós politika nem csak függvénye, hanem elősegítője is a makrogazdasági folyamatoknak. Először is a szabálykövetés a makrogazdaságban, amennyiben érvényesül a kohéziós alap felhasználása terén, akkor ez jó eredményekkel jár. A tagállamok részéről azt látjuk, hogy a feltételrendszernek némelyek megfelelnek, mások kevésbé felelnek meg, de felfüggesztésre csak nemrég került sor. Aztán fontos ennek a jelzés értéke és A pellengére állításnak bizonyos kihatása van a folyamatokra. A feltételrendszer kiterjesztése most már megtörtént a strukturális, illetve beruházási alapok felhasználására is, és hatékony és eredményes gazdaságirányítást írnak elő a tanács ajánlásai nyomán, és még egyéb források alapján. A partnerségi megállapodások, illetve operatív programok, valamint a különböző kifizetések felfüggesztése is lehet szankció a szabályszegésekre, erre majd visszatérek. Másodszorban a kohéziós politikának stabilizáló hatása volt a válság alatt különösen elősegítette a válságkezelést. Ez nem csak szavakban jelent meg, egyes országok jelentősen átalakították a programjaikat, előrehozták a kiadásokat, illetve beruházásokat, munkahelyteremtést finanszíroztak. Máshol pedig a válságra adott reagálás része lett a programoknak a megvalósítása, illetve az eredeti hosszú távú célok mentén előrehozott intézkedéseket tettek. A kohéziós politika célja a forrás felhasználás révén a növekedés elősegítése, hogy ilyentől éppen most hallhattuk. A Lisszaboni stratégia az utóbbi időben, illetve a pénzeknek a megpántlikázása, felpántlikázása konkrét kutatási, fejlesztési projektekre fordítása azt mutatja, hogy ezekre a területekre a Lisszaboni stratégia keretében többet kellett volna fordítani, de nem láttuk ezt a növekményt. Az új szabályozási keretben az európai, illetve a 2020-as európai stratégia keretében annak lehetünk a tanúi, hogy ágazati felhasználás, illetve olyan feltételrendszerek jelentek meg, amelyek ütköztek egymással több területen. Végül a kohéziós politikának olyan szerepe is van, hogy egyfajta területi dimenziót vezet be vagy növeli ennek a szerepét. A nemzeti szint alatti igényekre, kihívásokra reagálva. És a többszintű irányításból adódóan a nemzeti alatti szinten bevon különböző szereplőket a forrásoknak a felosztásába. Továbbá a koordináló és integráló szerep is megjelenik a közös célkitűzések elérése érdekében. Bár itt vegyes gyakorlatot tapasztaltunk. Az a kérdés, hogy mik a következményei a gazdaságirányítás reformjának a kohéziós politika szempontjából. Természetesen az a kiinduló pontunk, hogy a makrogazdasági környezet stabilitása, illetve hatékony eredményes működése mindenképpen segít az árfolyam ingadozások, illetve a kamat ingások féken tartására, és a gazdag, illetve szegényebb társadalmi csoportok és régiók közötti egyenlőség növelése szempontjából. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt néhány kiemelt területen ellentétek jelennek meg. Miközben az államháztatása nagy nyomást nehezedik, sürgős reformokra van szükség, az államháztartást rendbe kell tenni, közép, illetve hosszú távon, a makrogazdasági keretben. Ezen belül feszültségek vannak, és a gazdaság fejlesztése szánt források csökkennek, ami a társfinanszírozási képességet csökkenti a kohéziós területen különösen Görögország, illetve Portugália példája mutatja ezt. A kohéziós politika szinte az egészét teszi ki a kormányzati beruházásoknak. Tehát ellentmondások alakultak ki a különböző szakpolitikai célkitűzések között. Azután annak is következményei vannak, hogy milyen feltételeket írunk elő a gazdaság irányítás reformja során. Említettem a programoknak az átalakítását, illetve a források felfüggesztését. A kérdés, mennyire működőképesek, illetve hitelesek ezek az előírások. A programok átalakítása sem, sem nem könnyű, sem nem egyszerű feladat. Tehát technokrata módon felülről rákényszerítik-e, oktrojálják-e a szereplőkre az intézkedéseket, ahelyett, hogy egy konkrét tagállamnak a megfontolt érdekeit vennék alapul. És olyan országokat büntet egy ilyen intézkedés, ahol a forrás szűke már így is a legsúlyosabb, és a kedvezményezett régiók, illetve társadalmi csoportok szenvedik el ennek a kárát, illetve negatív hatásait, akik egyébként nem is felelnek a makrogazdasági problémákért. Harmadsorban, ahogy említettem, koncentrációt látunk az EU szakpolitikai céljait tekintve, különösen az Európa 2020-as területen a kohéziós politika abba az irányba halad, hogy strukturális reformok következnek be, illetve kohéziós politikai beavatkozásokra kerül sor a célkitűzések teljesülése érdekében. Ebben is ellentmondások rejlenek, és ez egy kérdőjel a kohéziós politika szempontjából, de még ennél is fontosabb, hogy elérhetők-e ezek a célok látjuk, hogy egyes tagállamok számára komoly nehézséget okoz a bizottság szolgálataival való egyeztetés, illetve az előírásoknak való megfelelés a tematikus koncentráció terem például, illetve a nagyobb mozgástér igénye problémásnak bizonyul. A bankunió szempontjából potenciális előnyök jelennek meg, kis- és középvállalkozások finanszírozása válhat könnyebbé hosszú távon. És a bank, illetve pénzügyi szolgáltatásoknak a tagolt jellege is egységesebbé válhat majd. Aztán a tanács szerepe nőhet a stratégiai döntések meghozatalában, valamint a bizottság is erősebb szerepet játszhat majd a végrehajtásban, illetve a monitorozásban. Itt a kifizetésekre, operatív programokra gondolok. A parlament szerepköre e tekintetben még meglehetősen nem világos, majd erre visszatérek. Nézzük akkor a forgatókönyveket, amelyeket megvizsgáltunk. Két kategóriára osztottuk fel őket. Az egyik forgatókönyv alapja az úgynevezett korlátozott GMU, a már megállapodott intézkedéseknek a végrehajtását jelenti, a másik pedig egy átfogóbb GMO. Az új gazdasági irányítási kötelezettségeken túlmutató intézkedések szerepelnek a 2013-as időszakot követően, tehát 2014 és 20 közötti keretben. Hogyha megvizsgáljuk a tanulmány részleteit. Az 54. oldalon látható egy olyan ábra, amely a GDP százalékában ábrázolja az X tengelyen az adósságállományt, és az Y-tengely a kohéziós politika 2014 és 2020 között a GDP százalékában. És itt kialakul négy klaszter, négy terület. Az első a magas adósságállomány, illetve nagy kohéziós politikai részesedés Ciprus, Görögország, Magyarország, Portugália, Málta. Aztán a második kategória a kisebb adósságállomány, de fontos kohéziós politikai részesedés Ausztria többek között. Azután az EU12-es kör, ahol a adósságállomány alacsonyabb, és a negyedik kategóriában Dánia, Finnország, Svédország, Luxemburg találhatók. És azt látjuk, hogy a forrásoknak a felfüggesztése a legsérülékenyebb négyzetet sújtja legjobban. Úgyhogy a GEMU limitált forgatókönyvet azt jelenti ebből a szempontból, hogy a szabályozási keretben a gazdaság irányításnak a hatékonysága komoly szerepet játszik. Értelmezési kereteket kell itt bevezetnünk, illetve a rendelkezéseknek a gyakorlati végrehajtását és a államháztartási felelősséget is tekintetbe kell vennünk az átfogóbb GMU eh, forgatókönyv arra mutat, hogy egy hiteles bankuniót kell kialakítani, és egy szupranacionális fiskális rendszert kell kiépíteni, ami egy közös eh, fiskális irányítást jelent. Ez konkrétan oda vezethet, hogy a kohéziós politika szerepe leértékelődik, kevesebb forráshoz jut, kivéve, hogyha a költségvetés jelentősen nő, és ez a tematikus lefedettséget is csökkentheti. Egyre hatékonyabb beavatkozásokat tapasztalhatunk majd az utóbbi reformhoz hasonlóan. Ezt erősíti az utóbbi éveknek a trendje. Automatikus szankciók, szigorúbb feltételek, és a programok átalakítása. A pénzügyi feszültségeket politikai feszültségek is követhetik, úgy, ahogy már tapasztaljuk is az utóbbi időben. Az átfogóbb GMO forgatókönyvben lesznek-e új eszközök? Valószínű, hogy egyre inkább ágazati jellegű nyomás, illetve eszközök jelennek meg, amennyiben új eszközrendszert nem vezetünk elő, és ez a mostani költségvetési nyomást, illetve fegyelmet helyezi majd előtérbe. Amennyiben nagyobb a keret, akkor nagyobb lesz a verseny a kohéziós politika terén. És az egyes szakpolitikai célok kevesebb forrásból, de tematikusan inkább koncentráltan valósulhatnak meg. A kohéziós politikának a stabilizáló jellege ennyiben valósulhat meg. Végül a feltett kérdéseinkre tovább lépve, mit jelent az utolsó területen az Európai Parlament számára ez a kérdéskör? Itt négy területet vizsgáltunk. Az első a GEMU intézkedések terén az EP-nek nagyobb szerepe lesz. A szabályozási keret a jelenlegi formában nem jó precedenst teremt, illetve mutat. De az a legfontosabb kérdés, hogy ezeket az intézkedéseket hogyan hajtják majd végre. és az Európai Parlament szerepe a jövőben erősebbé válhat ebben az összefüggésben. Másodszorban a szakbizottság közötti, szakbizottságok közötti koordináció szerepe megnőhet a parlamenten belül. Nem csak a gazdasági szakbizottságra gondolok, hanem a kohéziós, illetve a struktúrális alapokkal foglalkozó területekre is. a szakbizottsági struktúrákban jobban össze kell majd hangolni a közös munkát. Harmadsorban a parlament számára, illetve számunkra is nagyobb rálátást kell elérni, azt tekintve, hogy a tagállamok az intézkedéseket hogyan hagyják végre, és a jövőbeni reformok hogyan alakulnak. Említettem a irányítás és a kohéziós politika közötti feszültségeket. Kérdés, hogy ez az összjáték hogy alakul az egyes tagállamok, illetve csoportok, régiók vonatkozásában. Végül pedig, amennyiben struktúráljuk a gazdaság irányítást, az a közférába helyezheti ki ezeket a szakpolitikai kérdéseket, és ezzel a felelősség is felhígulhat. Kevésbé megfoghatóbbá válhat. És itt is nőhet a parlament szerepe annyiban, hogy az intézményeket és a tagállamokat is felelősségre vonhatja. Nagyon röviden azzal zárnám le, hogy összefoglalom azt, amit eddig elmondtunk. Először is, hogy nagyon sok jelentős változásról van itt szó. És ezek olyan módon fogják megváltoztatni a helyi szereplők országon belüli vagy regionális szerepét, illetve azt, ahogy az európai szinten a politikai döntéshozókkal kommunikálnak. És ebbe beleértjük azt is, hogy az Európai Központi Banknak egy új szerepköre is lesz, ami a kohéziós politikát is befolyásolja majd. Lehet, hogy ez csak véletlenül állt elő, de ez a hatás mindenképpen ott van. Ezen kívül azt látjuk, hogy az európai pénzpiacok egyre inkább szétaprózódnak, és ez a kisvállalkozásokra is rossz hatással van, nehezíti azt, hogy ők kilábaljanak a válságból. Másodszor az a következtetés lényeges, hogy nem tudjuk még, hogy merre fog majd tartani ez a valódi gazdaság és monetáris unió még nincsen olyan határozott végleges javaslat előttünk, ami megszüntetni a tagállamok és a bankrendszer közötti egészségtelen összefonódást. Idén egy veszélyes időszaknak leszünk majd szemtanúi, hiszen az Európai Központi Bank átveszi a felügyeletet, és a, az Európai Bank felügyelettel és a stressztesztekkel párhuzamosan egy eszköz minőségi értékeléstől fog végezni az Európai Központi Bank, és segítséget fog abban nyújtani, hogy szanálják ezeket a bankokat. Tehát lehet, hogy emiatt finanszírozási problémák fognak előállni. A fiskális unióval kapcsolatos folyamatok pedig egyszerűen megakadtak. Januárban a bizottság vonatkozó tervében nincsen konkrét terv sem az új költési kapacitások, sem pedig az eurókötvények tekintetében. És ahogy Németországban ezt mondjuk egy határozott nemmel reagáltak az eurókötvényre. És itt az a veszély áll fenn, hogy az európai irányítási rendszerre lenne ugyan igény, de nem sikerül azt megvalósítani. Végül pedig egy igen fontos pont még az, hogy a gazdasági irányítás és a kohéziós politika eh, legitimációja körül igen eh, jelentős kihívások jelentkeznek. Köszönjük szépen, Ian és eh, John. Szerintem a teremben uralkodó csönd annak a jele, hogy ez elgondolkodhatott minket a jövővel kapcsolatban. Most pedig hozzá lehet szólni, lehet kérdéseket feltenni. Nem vagyunk itt sokan, nem is tudom ki volt az első, Ivasz Rusz Ivan, kérem, hogy várjon egy kicsit. Köszönöm, elnök asszony. Nemrég lehetőségem nyílt arra, hogy Brüsszelben Schäuble úr előadását meghallgassam. Ő az eurózóna a gazdaság irányítás és más kérdések jövőjéről értekezett, és kitért a Európai Parlament szerepére is, és azt mondta, hogy szükség lesz egy új parlament felállítására a jövőben. És az európai intézmények, hogyha jól emlékszem, azt mondta róluk, hogy nem képesek az eurozóna problémáit a szerződések alapján kezelni, tehát ez azt jelenti, hogy a szerződést is módosítani kell. És hogyha ez nem lehetséges, akkor pragmatikus intézkedéseket kell hozni, ő konkrétan ezeket a szavakat használta. Ilyen pragmatikus intézkedés lenne például az, hogy nem is parlamentet hozunk létre az eurozóna számára, de egy albizottságot alkotunk az Európai Parlamenten belül. És hasonlóak is elhangzottak. Horváth kollégám talán meg tudja ezt erősíteni, azt hiszem, hogy nem tévedtem. Egyértelmű tehát, hogy a német kormánynak milyen elképzelése van az euró és az eurozóna jövőjéről. De én, én egy kicsit messzebbre mutató kérdéseket szeretnék feltenni. Ugyanis mi magunk is feltesszük magunknak azokat a kérdéseket, amelyek az eurozóna megerősítését, és az eurozónában bevezetett mechanizmusokat célozzák. És aztán itt van még a költségvetési paktum is. Mi lesz ennek a kihatása a kohéziós politika jövőjére? Lehet, hogy ez egy nagyon naív kérdés lesz, nem vagyok közgazdász, de lehetséges-e, hogy egy teljesen más kohéziós politika működjön az eurozónában, és egy teljesen másik politika legyen érvényben az eurozónán kívül. Tehát lehet-e, hogy más eszközök, más módszerek lesznek majd használatosak. És van még egy kérdésem ennek az előzőnek a kiegészítésére. Ha jól emlékszem, már évekkel ezelőtt gondjaink akadtak az úgynevezett hagyományos kohéziós politikával, ami a konvergenciához kötődött, és a növekedést és a beruházást támogató kohéziós politikát modernnek nevezték. A prezentációt olvasva is, amikor arról beszélt, hogy az EU kevésbé fejlett részeire irányítjuk a figyelmet. Ez olyan, mintha visszalépnénk az időben a kohéziós politika kezdeteihez. Hiszen hosszú távon a kohéziós politika arról szólna, hogy a, a konvergencia keretében legyenek olyan párhuzamos intézkedések, amik a kohéziós politikában nem szerepeltek. Vagy tévedek? Lehetséges ilyen forgatókönyv? Tehát a kohéziós politikát folyamatosan azt ismételgetjük róla, hogy ez az EU egyetlen beruházási programja, és hogy ez támogatja növekedést, és így tovább. De mindezeknek a módosításoknak lehet-e olyan eredménye, hogy visszatérünk a kevésbé fejlettekre fókuszáló kohéziós politikához, és a többiek pedig más politikát fognak alkalmazni, ami az eurozóna és az azon kívüli országok esetében eltérő lesz. Köszönjük, Jan Ivars! Köszönöm a lehetőséget, Danuta, hogy hozzászólhatok. Uraim, én figyelmesen hallgattam önöket, de nagyon sajnálom, azt kell mondanom, hogy van egy olyan érzésem, hogy önök nem mennek bele a részletekbe, és részletes matematikai statisztikák nélkül azok a következtetések, amelyeket önök levontak a bankunióval kapcsolatban, szerintem nem azok, amelyekre szükségünk lenne. Próbálom elmagyarázni, hogy miért bírálom az ilyen típusú tanulmányokat. A strukturális és kohéziós alapok végrehajtásáról szóló dokumentum van a kezemben a 2007 és 2013 közötti időszakra Walter Defa tollából, és ez 2014. február 11-én került előadásra. Amikor ezt a dokumentumot látom, azzal a négy éves jelentéssel és az abban szereplő, a vétkesekre újjal mutogató mondatokat látva, tehát erről az jut eszembe, hogy ha megnézzük a nyers statisztikai számokat, akkor láthatjuk, hogy mi szerepel ezekben a statisztikákban mi a valódi eredménye a bizottság elemzésének, és mi az én elemzésem eredménye. Mindjárt el is magyarázom, hogy mire gondolok. A bizottság próbál egy bizonyos táblázatot megalkotni, de ez nem egy olyan táblázat, ahol az irányítás, illetve az, az abszorpciós ráta szerepel. És láthatunk itt egy érdekes mintázatot. A 27 országból mindössze 7 ország, tehát az országok 25%-a minősül erős irányítás alatt lévő és jó abszorpciós rátás országnak. 9 ország 30% került a második kategóriába, de az országok 20%-a mind a két oldalon erős irányítással és rossz abszorpciós rátával, vagy fordított értékekkel rendelkezik. Tehát a statisztikák alapján úgy néz ki, mintha ez nagyon nehezen lenne megoldható. De ha megnézzük, hogy mit jelent a jó gazdasági irányítás. Ha valakinek túlzott költségvetési deficitje van, illetve makrogazdasági egyensúlytalansága, akkor büntetésre számíthat, ez szerepel a jogszabályokban. Visszatekintve a 2009-es deficit számokra, abszorpcióra, a kapacitásokra, rátákra és egyéb adatokra. Romániára és Bulgáriára most nem térnék ki, ugyanis ők ki tudja, hogy miért, de nem tudták kellően felszívni ezeket a beruházásokat. Szerintem sem a bizottság, semmi nem tudjuk ezt megmagyarázni. Nem láttam még a nemzeti minisztériumoktól sem olyan statisztikát, ami erre alkalmas lenne. De ha megnézzük a többi országot, például Olaszországot és Csehországot, akkor nem látunk semmilyen kapcsolatot a két érték között. Olaszország költségvetési deficit számait tekintve sokkal jobb, mint egyes olyan országok, amelyekben mm, jó volt az abszorpció. A 2013-ban Olaszország az utolsó előtti volt a 27 ország közül, de a költségvetési deficitjük 23 százaléka, az adósságok pedig a GDP 127 százaléka. De hát elemezzük ki ezt, hiszen önöknek rendelkezésükre áll a kapacitás annak a meghatározására, hogy mik itt a fő tényezők. A költségvetési deficit a lényeg. Szerintem nem. Ugyanis vannak olyan országok, amelyeknek igen-igen alacsony a deficitjük, de mégsem tudják ellen felszívni a beruházásokat. Például Csehország is ilyen. Nekik kicsit több mint 3 most már a, a deficitjük, mint a Maastrichti kritérium, de az abszorpciójuk nagyon rossz. De ha megnézzük a másik oldalát, most ne beszéljünk Észtországról és Litvániáról, amelyek a legjobbak ezen a területen, nézzük Portugáliát és Spanyolországot. Nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy ezek az országok válság sújtotta területek, de ha ezekre tekintünk, semmilyen kapcsolatot nem látunk. Nézzük például Spanyolországot. Az általános államadóság 2009-ben 2012-re 80% fölé emelkedett a GDP arányos adósság, de az abszorpciójukkal semmi gond nincs. Egyes, ország, egyes években akár 9 és 11 százalék között is lehet a deficitjük. Megnézzük Portugáliát, ott is hasonló adatokat látunk. És az itt a kérdés, hogy mikor készül majd el a következő elemzés, ugyanis arra mindenképpen szükség van. És ezek a mostani elemzések nem alkalmasak azok számára, akik valóban politikai döntéseket szeretnének hozni elmondom, hogy mire gondolok. A bizottság elemzésében azt látjuk, hogy nagyon érdekes adatok vannak a táblázatok elején. Ők ott arról beszélnek, hogy milyen fontosak az egyes országokban a kohéziós pénzek. Az uniótól kapott kohéziós pénzt, illetve a társfinanszírozást használták arra, hogy a GDP-vel összevessék. És itt nagyon érdekes adatokat látunk. Magyarország esetében például 95%-ra megy fel az állami beruházások aránya. Tehát úgy néz ki, mintha egyáltalán nem lenne itt uniós beruházás, és itt nem érvényes egyáltalán a kiegészítő jelleg. Erről önök nem beszéltek, de erre is figyelni kell, ugyanis egy országnak kötelező ilyen finanszírozást is használnia. Litvániában nagyon magas 75%-os ez az arány. De ismét visszatérve Spanyolországra, hogy 11 százalék ez az érték. De Portugália esetében is 50 százalék, tehát itt is magasabb ez az arány. Azt szerettem volna végső soron elmondani, hogy hát nem is tudom. A bizottság eredményei arra utalnak, hogy nem egyszerű megtalálni az igazi, valódi kulcsfontosságú momentumot. Hogyan nyithatunk ajtókat, hogyan kapcsolhatjuk össze a kohéziós politikát az abszorpcióval. Ha mindössze számszerű adataink vannak, hogy tudjuk ezt az általános irányítás kérdéseihez kötni? Ugyanis a statisztikák a szórása rettenetesen magas, 30% tól mínusz 25 százalékig terjed, attól függően, hogy milyen az abszorpció és milyen a jó irányítás. Tehát lehetséges, hogy ennél mélyebbre kell ásnunk egy valódi elemzés során. Nem csak arról kell beszélni, hogy a költségvetési deficit, az adósság vagy a kereskedelmi mérleg deficitje számít, meg kell találnunk, hogy valójában mi okozza ezeket a különbségeket. Tehát azoknak, akik a következő elemzést végzik, azzal kell majd foglalkozniuk, hogy melyek a valódi paraméterek, amelyek ezt befolyásolják. És azt szeretném még elmondani, hogy a puszta matematikai abszorpciós ráta egyszerű elemzése a jövőben már nem lesz elég, ugyanis ez a ráta nagyon magas, de hogyha a 2000 és 2006 közötti időszakot, vagy akár az az előtti éveket nézzük, azt látjuk, hogy az országok nagyon jó abszorpcióval rendelkeztek, de az első országok, amelyek a, a válság alatt megadták magukat, és az EU-tól és az IMF-től kértek pénzt, azok korábban hatalmas összegeket kaptak a közösségi költségvetésből. És mi a kohézió barátai vagyunk, de számunkra is mindig nagy kérdés az, hogy miért van szükség kohéziós pénzre azoknak, akik utána a válság e, alatt elsőként kerülnek nehéz helyzetbe. Tehát azt hiszem itt az ideje, hogy mélyebbre ássunk az elemzéseinkben, ugyanis, hölgyeim és uraim, ez a tanulmány semmit sem ad hozzá a jelenlegi parlament munkájához, és azt hiszem, hogy a következőnek sem lesz majd hasznosabb. Azt hiszem, a bizottsága közösen sokkal többet is el tudnánk érni. Jens Nilsson következik. Köszönöm szépen. Svédül fogok hozzászólni, mivel lehetőségem nyílik erre, úgyhogy megvárom, amíg felteszik a fülhallgatókat. Úgyhogy köszönöm mindenkinek hogy szót adtak, és köszönöm ezt a jelentést is mindenkinek. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos lesz, hogyha a definíciókat átvilágítjuk. Nyilvánvalóan, hogy van még mit tennünk. Nos, a Svédországban tapasztaltak nyilvánvalóan összhangban vannak azzal, amit a jelentés is mond, amit olvastam itt nevezetesen, hogy a tagállamok egyre inkább elhatárolják magukat az Európa 2020-as stratégiától, mert a válság idején bűnbaknak használták magát a válságot, kifogásnak arra, hogy megtehessék ezt. Én azt is hallom, hogy a regionális és a helyi szereplők egyre inkább az Európa 2020 2020-as céljait emlegetik, amikor egyezményekről tárgyalunk, akkor úgy tűnik, hogy a kormányok és a tagállamok most megragadják a lehetőséget, hogy a stratégiának megfelelő lépéseket tegyék meg, mert mondhatják azt, hogy a válság miatt kell ezt tennünk. A válság ugyanis szólhat a pénzről és szólhat arról is, hogy hogyan kezeljük ezt. Például nagyon sok tagállamon tapasztalható az, hogy a hosszú távú stratégiában egyre kevesebb szerepet kap az éghajlatváltozás kérdése. Nos, Svédországban mindenképpen tapasztalom, hogy egyszerűen megragadják, hogy itt van ez az esély, hogy most erre hivatkozhassanak. Szeretném tudni, hogy a több, többi tagállamban is ez a helyzet, mert talán minden országban ez tapasztalható. Elnök, köszönöm, Maletics asszony. Köszönöm szépen. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az elemzés, egy nagyon fontos problémára rámutat az Európai Unióban, de a tagállamokban is. Nevezetesen, hogy a különböző politikákat össze kell hangolnunk. Én érzem ezt a problémát itt a parlamentben is. Én például az ECON szakbizottságnak is tagja vagyok, és az ECON-ban nagyon sokszor beszélünk a gazdasági szemeszterről, az ország specifikus ajánlásokról, a makroökonómiai egyenlőtlenségekről, és így tovább. és olyan nemzeti reformprogramokat keresünk, amelyeket lehetne alkalmazni arra, hogy hogyan csökkentsék a hiányt, hogyan lehetne fokozni a gazdasági növekedést, és alkalmazni a kohéziós politikát. De minden egyes országban külön-külön vitatkoznak erről. A nemzeti reformprogramoknak azonban azt is figyelembe kellene venniük, hogy az Európai Bizottság milyen ország specifikus ajánlásokat tett de hiába, mert ezeket az ajánlásokat az ECOFIN, a DG budget vitatja meg, és itt a szakbizottságok. Aztán idejövök a regi szakbizottságba, és akkor látom a minisztériumoknak a tevékenységét, mert minden országban van egy regionális minisztérium, Látjuk, hogy a partnerségi egyességeket, egyezményeket elemezték, és a kohéziós politikával kapcsolatos stratégiai dokumentumokat. Csak, ami hiányzik, az a kapcsolat. Hogy függ össze ezek a partnerségi egyezmények, operációs programok, és így tovább a nemzeti reformprogramokkal és az ország specifikus reform ö, ajánlásokkal és más makroekonomiai eljárásokkal, a korrupció és a deficit elleni harccal. Valahogy, hogy példázzam ezt? Például Horvátország Januárban formálisan túlzott deficit eljárás indul Horvátország ellen. Aztán nézem, hogy milyen intézkedéseket tehetnénk ez ügyben. Nagyon limitáltak. A béreket, hogyha megnyírbáljuk, akkor a versenyképesség csökken. Ha a nyugdíjakat és a TB-t nyírbáljuk meg, akkor az elszegényedés egyre inkább fenyeget, és az el, ez elleni harc az Európa 2020-as stratégia egyik célja, pedig ez a két terület az, ahol a legnagyobbak a kiadások a költségvetésben. Úgyhogy számomra ez azt mondja, hogy a tőkeberuházás az egyetlen megoldás, csak hogy a tőkeberuházást is megnyírbáljuk, és itt bezárul a kör, mert akkor nem tudjuk felszívni a kohéziós politikai alapokat. Úgyhogy valahogy úgy kellene támogatnunk azokat az országokat, ahol 75% a az átlagos GDP 75%-a alatti a gazdasági növekedés, hogy ugyanakkor annak ellenére, hogy excesszív deficit eljárás indult ellenük, mégis lehessen lehet nyíl a lehetőségük arra, hogy tőkeberuházásokat végezzenek. És mondjuk például azt, hogy a 3%-os deficitet meghaladhatják, hogyha a meghaladási arány abból adódik, hogy társfinanszírozzák az EU-s támogatásokat. Mert hogyha állandóan megnyírváljuk a támogatásokat, és akkor bezárul az ördögi kör, és nem kurblizzuk fel a növekedést. Elnök, köszönöm a bizottság. Anna Jubjana, ha jól tudom, itt van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én fogok hozzászólni a bizottság részéről. Köszönöm a hozzászólásokat. Nagyon jó kérdéseket vetettek fel a kohéziós politikával kapcsolatban, hogy a gazdasági kormányzással hogy lehet ezt összehangolni. Nem fogok minden kérdésre kitérni, mert be kell gondolnunk a válaszokba, de két-három specifikus kérdést megemlítenék. Az első, a tanulmány azt mondja, hogy az alacsony abszorpciós rátának nagyobb a veszélye azokban az országokban, ahol nagyobb a költségvetési hiány és az adósság. Én ezt szeretném mondani, hogy mi nem látunk ilyesfajta összefüggést, legalábbis eddig. Vannak országok, amelyekre nagyon nagy nyomás rehezedett pénzügyi szempontból, például Görögország, Portugália, mégis ennek ellen nekik a legjobb az abszorciós rátájuk. Úgyhogy szeretnék arra rámutatni, hogy az, hogy egy ország jelentős fiskális kihívásokkal áll szemben, az nem jelenti azt, hogy alacsonyabb a felszívási rátája. Második kérdés. Mag- nagy államadóság és a szankciók lehetősége. Itt pedig azt szeretném hangsúlyozni, hogy a szankciókat nem azért a rójuk ki, mert nagy az adóság, hanem azért, mert hatástalan volt minden kormányintézkedés, amit ennek a megoldására tettek. Tehát, hogyha hatástalan egy kormány intézkedés, és ez az eredménye, akkor alkalmazok a szankciót. Egyébként tudják, hogy itt mindenféle védzáradékok vannak, és ez csak az utolsó lehetőség. Úgyhogy ö, tudják, hogy az Európai Bizottság iránymutatásokat bocsát ki arra, hogy a makroökonómiai feltételességet hogyan lehet alkalmazni. Végül a harmadik és utolsó pontom, a tanulmány említi azt, hogy a kohéziós politikát azt fenyegeti, hogy nagyon szétaprózódik. Hogy emlékeztessek arra, hogy az ötös cikk a partnerségi elvet tartja a legfontosabbnak a kohéziós politikának. Tehát a partnerség elve legalább olyan erős marad, mint a múltban. Amikor regionális, helyi városi hatóságokkal egyezményeket tárgyalunk le, annak alapvető eleme mindig a partnerségi elv. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégák, ha senki nem akar hozzászólni, akkor én is megragadnám a lehetőséget. Csak egy kicsit a tanulmány hátterét szeretném felvillantani, és, de Ich habe mich nur gemeldet. Joachim Cellernek megadom a szót. Igen, köszönöm szépen. Azért eh, kértem szót, mert hallottam, hogy Jan úgy értelmezi a német pénzügyminiszternek a kijelentéseit, mintha saját eurózónát szeretne létrehozni. Nem. Senki sem akar egy külön parlamentet az eurózóna országai számára létrehozni. Minden attól függ, hogy azok az országok, akik vagy az eurozónában vannak, vagy az eurozónába tartanak, miben állapodnak meg. Az ő vezetőik nemzeti szinten parlamenti felhatalmazás, amit gondolnak. A német pénzügyminiszter azt mondta, hogy azok a tagállamok, akik nem akarnak belépni az eurózónába, tehát kizárt dolognak tartják, hogy belépjenek, akkor nyilvánvalóan ezek nem szólhatnak bele ebbe a vitába. Ennyit mondott. De azok, akik benne vannak az eurozónában, vagy közép vagy hosszú távon be akarnak lépni, nyilvánvaló, hogy ott a nemzeti döntések, amiket meghoznak a nemzeti parlamentekben, azok összefüggésben állnak, és egyeztetik őket az európai parlamenti képviselőikkel, és azokkal az államokkal, akik az euró zónába tartanak. Az, hogy ezek a tagállamok milyen formában működjenek majd együtt, azt még majd meg kell tárgyalni, csak ezt szeretem volna tisztázni. Uh, Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további észrevétel, akkor szeretném elmondani a következőt. Tavaly júniusban javasoltam, hogy a saját kezdeményezésű jelentés utolsó szakaszát, ami még a rendelkezésünkre állt, illetve az utolsó lehetőséget megragadjuk, hogy a makrogazdasági e, irányításról készítünk egy e, jelentést, illetve a kohéziós politika működéséről. Úgy volt, hogy november környékén a bizottság közleményt ad ki erről, később aztán ez kikerült a 13-as programjából a bizottságnak. A koordinátorok azt mondták, hogy bölcsen az a döntés született, hogy mégsem készül ilyen saját kezdeményezésű jelentést. Tehát az a lehetőség maradt, hogy a kézjegyünket a regionális politika területén úgy hagyományozunk a jövőre, hogy elkészül ez a tanulmány. Az Európai Unió gazdasági irányításáról, illetve az új szabályozási keretről kellett valamiféle dokumentumot készíteni. Mert a kohéziós politika, illetve a gazdaság irányítás kérdéskörét valahogyan össze kellett kötnünk, ezek erőszálakkal kapcsolódnak egymáshoz, és a jövőbeni, az utánunk jövő szakbizottságra kellett hagynunk valami nyomot, örökséget és a drasztikus változások nyomán most már nem csak arról lesz szó, hogy a tagállamok, illetve a régiók, a városok tevékenységet kritikus szemmel megvizsgáljuk, illetve az administratív kapacitásokat és a hibaarányokat és egyéb fontos jellemzőket vizsgálunk a kohéziós politika szűken értelmezett területén, hanem épp a jelentés összefüggésben itt a parlamentnek, illetve a kohéziós vagy regionális politikával foglalkozó szakbizottságnak az a feladata, hogy a gazdaságirányítás keretében elhelyezve megvizsgálja a kohéziós politika alakulását, illetve ezek hatását egymásra. A tagállami, illetve a regionális szintet vizsgálva jól kell teljesíteni a parlamentnek az Európai Bizottság, illetve a tanács tevékenységének a nyomon követése terén, és ahogyan az illetékes biztostól hallhattuk, hogy a gazdaság, illetve a monetáris területen van egy kialakult módszertan, ennek az alkalmazását is nekünk kell felügyelnünk, továbbá a makrogazdasági feltételrendszernek a működését, illetve korábbi nevén így hívták ezt. Tehát az európai intézmények tevékenységét olyan értelemben kell nyomon követnünk, hogy ne csökkenjen a hatékonyságuk, illetve ne kerüljön ez a tevékenység egy alacsonyabb szintre. és a politika területére nem tartozó hibákért ne büntessük az érintetteket. Ezért is fontos, hogy átlássuk ezeket a kérdéseket hogy a regionális politikával foglalkozó szakbizottságnak a tevékenységet hogyan lehet jobban szervezni, illetve a parlamenten belüli együttműködést is hatékonyabbá tenni, mert az ekonnal, a költségvetési szakbizottsággal különösen fontos az együttműködés. A jelentés nem túl optimistán fogalmaz a parlament szempontjából az Európai Parlament talán partvonalra kerül, hallhattuk is a folyamat során. És pont ez volt a cél, hogy megvizsgáljuk, hogyan tudjuk kezelni a jövőben ezeket a kihívásokat. Mert 2020, illetve 2020-ig tartó időszak a kohéziós politikában valóban egy új terület, egy új korszakot nyit. Az Európai Unió beruházási politikáját a gazdasági irányítás részévé tettük a makrogazdasági feltételrendszer keretében, és ennek a kockázatát, költségét is látnunk kell. Tehát arra akartam a figyelmet felhívni, hogy itt nem csak a szakpolitika hagyományos értelmében kell a gazdaságirányítást tekintenünk, hanem szélesebb értelemben. abban az összefüggésben, hogy az unió gazdaság irányítása hogyan változik, hogyan alakul. Ennyit szerettem volna magam részéről a vitához hozzászólásként elmondani, és most várom az észrevételket. Ilyen. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék választ adni számos felvetésre kitérve egyben, ami a differenciált megközelítést illet, illetve a különbözőségeket Jan Oprist szavaira reagálva. A kohéziós politika egyértelműen a 28 tagállam szakpolitikája. Így fogalmaz a szerződés, ez teljesen világos. Ennek ellenére a euró övezet 18 országának, illetve Lengyelországnak az érdekeltsége egy külön kategóriát jelent. Úgy tűnik, hogy ez a kör közeledik, összevonja a szálakat. Tehát vannak olyan kohéziós célok, amelyeket nem kohéziós csatornákon keresztül valósítanak meg, és erre akartam a figyelmet felhívni. Ami Celler úr eh, észrevételét illeti. Nem tudom, hogy mennyiben helytálló, amit említett, de erről majd vitatkozhatunk később. Az új intézményi forma a bizottság, illetve az új euró övezeti parlament esetleg egy alcsoportot hozhatna létre a tagállamokból. És ez egy legitimációs probléma, illetve nehezen követhető nyomon különböző problémákat vet fel. Szoros a koordináció történik. Egyesek a koordinációnak a belső körében vannak, mások a margóján, mások rajta kívül. Én pont egy olyan országból érkezem, amelyet ez furcsán érint, de e, most nem ebből a szemszögből fogalmaztam. Horvátországra tovább lépve. Nehézséget teremt a gazdaság irányítás változása, illetve a gazdaságpolitikával való összehangolása a különböző céloknak. Nagyon jól fogalmazott, a 2020-as, illetve a makrostabilitási célok feszültségét megfogalmazva. A nemzeti parlamentek, amelyek szuverénnek tartják esetleg magukat az állami kiadások terén, azt is érzékelik, hogy elveszítik ezt a szuverenitást, a demokratikus legitimitást, illetve az elszámoltathatóságot. Így váltjuk valóra a bizottsági nagy terv, illetve Blueprint program keretében. És az Európai Parlament szerepköre mindebben rendkívül bizonytalan, ahogyan én látom. És úgy tűnik, hogy magának a parlamentnek, az LP-nek e kellene ezzel a demokratikus problémával megbirkózni a saját kezdeményezésekkel, és még talán kellően szembe sem nézett ezzel a problémakörrel. Egyébként Danuta Hübner helyesen fogalmazott a kohéziós politikát az EU beruházás politikájaként fogalmazzák újra. Viszont itt komoly korlátozások jelennek meg. Azt hiszem, hogy 2009 nem jó bázis a forrásfelvételi képesség tekintetében ahhoz, hogy 2014-re következtetéseket vonjunk le. illetve a tagállami államháztartási helyzet sem egyértelmű iránymutatás. A bizottság, illetve a tagállamok eredeti együttműködése mutathat ebből valamit, hogy mennyiben teljesülnek ezek az előírások. John eh, ehhez részletesebben is hozzá tud szólni, de arra akartam a figyelmet felhívni, hogy a kohéziós politika múltbeli bázisán nem tudunk érvényes jövőbeni előrejelzéseket mondani. Természetesen visszatekintő elemzéseink is vannak, de itt most nem ez volt a cél, tehát át is adom Johnnak a szót, hogy a részletekre térjek ki a kohéziós elemeket tekintve. Köszönöm szépen! Szeretnék hozzátenni néhány dolgot ahhoz, amit Ian mondott. Először is eh, Ian Albrecht eh, rámutatott arra, hogy milyen kapcsolat lesz majd a jövőben az új eszközök illetve a kohéziós politika jövőbeli formája között szemben a hagyományos modellel. Nos, ez nagy részben attól függ, hogy milyen formát öltenek majd a jövőben a más eszközök, tehát a területi lefedettség, illetve az informatikai eszközök fókusza. de a kohéziós politika területi költségvetési egyenlőtlenségeinek kisimítása úgy működik, hogy beruházásokat eszközöl, pénzforrásokat biztosít a munkaerőpiac és más aspektusok megoldására. De uniós szinten ez talán nem egy jó példa, de ha megnézzük, hogy Németországban hogy működik az ezzel kapcsolatos politika, az ott nagyon hatékonynak bizonyult. És a regionális politika például arra koncentrál, hogy Kelet-Németországra vagy más hátrányos helyzetű részekre, részeknek segítséget nyújtson. Kamaris úr kérdésére annyit tudnék mondani, hogy az alapvető kérdés valójában az, hogy mi az oka a jelenleg fennálló különbségeknek. És egyik tanulmány a másik után erősíti meg azt, hogy itt az egyes regionális kapacitások játszanak igazán fontos szerepet, és ezért van az, hogy különböző irányítási módszerek mellett más-más az abszorpciós ráta. De tudunk olyan példákról, hogy például egy gyenge irányítás alatt álló országban is lehetnek kiválósági területek, például a kohéziós politikáért felelős minisztériumok, ahol sokkal magasabb a színvonal, mint a közigazgatás többi részében. És tudunk olyanról is, amikor egy jó irányítása rendelkező országban a kohéziós politika igazgatása nem élvez magas prioritást, csak beleilleszkedik a rendszerbe, és ezért nem feltétlenül valósítja meg a kohéziós politika céljait. És tehát vannak erről ismereteink, de a jelenlegi tanulmány keretein ez kívül esett és elhangzottak kérdések arra vonatkozóan, hogy az Európa 2020-tól egyes tagállamok távol tartják magukat, és a válsággal vannak inkább elfoglalva. Azt gondolom, hogy a tagállamok és a bizottság közötti tárgyalásoknak ez áll most a középpontjában. Tehát, hogy az Európa 2020 operatív programjaira kell-e koncentrálniuk, vagy van-e annyi rugalmasságuk, hogy egy szélesebb körű kitekintéssel nézzenek az eljövendő időszak kiadásaira. Én megértem ezeket az országokat, egy magasrangú görög tisztviselővel beszéltem, és ő azt mondta, hogy ő nem beszélhet a kedvezményezettek csoportjainak az intelligens specializációról, amikor a vállalkozások azt sem tudják, hogy a következő hónapban vagy hat hónapban talpon tudnak-e maradni. Tehát nagyon fontos megérteni azt, hogy egyes országoknak lehetnek a válsághoz szorosan kapcsolódó más prioritásai. Ami pedig a koordinációt illeti, Itt is azt gondolom, hogy ezt is tagállamonként kell megvizsgálni. Tehát vannak olyan kisebb országok, ahol a pénzügyminisztérium a kohéziós politika irányító hatóságaként is működik, és ezért a beruházások nagy része is rajtuk folyik keresztül. És itt mondhatjuk úgy is, hogy erősebb a kapcsolat, de láthatjuk a skála másik végét is, ahol a pénzügyminisztériumot egyáltalán nem érdekli a kohéziós politika. Hiszen ez olyan kis részét teszi csak ki a gazdasági fejlődésre kötött, költött összegeknek. A legfontosabb az, hogy legyen valamilyen kapcsolat a makrogazdasági politikai célkitűzésekkel. És a beszámolókészítési folyamati is fontos szerepet kaphat itt, tehát hogy a tagállamoknak milyen mértékben kell beszámolniuk a kohéziós politika alakulásáról. Végül pedig a bizottságra reagálva természetesen elfogadjuk, hogy a magas adósságszintek és a kohéziós politika keretében kiszabott büntetések közötti kapcsolat azzal is összeköthető, hogy mennyire igazítják ki saját cselekvéseiket. És egyáltalán nem szeretnénk ezt a kapcsolatot fenntartani. Mi csak azt szerettük volna megmutatni, hogy azok az országok, amelyeket a legjobban sújtja majd az adósság szintje, illetve a kohéziós politika kiadásaiban elfoglalt magas arány. És a partnerségek jelentőségét szeretném hangsúlyozni, ennek a szakpolitikának ez az egyik legfontosabb része, és ez az új szabályozási keretben kifejezetten meg is jelenik. Ezzel párhuzamosan a program szerkezetének és az egyes országokban a prioritásoknak a módosulása miatt kevésbé van lehetőség az olyan partnerek bevonására, mint például a helyi hatóságok, amelyek korábban szerephez jutottak. Ez nagyon nagy mértékben függ az adott országtól is. Köszönjük! Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki hozzászólt ehhez a vitához, és külön köszönöm annak a csapatnak, amelyik dolgozott ezen a témán, hiszen egy a jól ismert vizekről nagyon új vizekre eveztünk most, és az európai irányítás szemszögéből teljesen új megvilágításban nézzük most a kohéziós politikát. Ezért nagyon fontos, hogy készüljenek még részletesebb tanulmányok a jövőben. Mindazonáltal szeretnék köszönetet mondani annak a csapatnak, amely elkészítette ezt az anyagot, mind a jelenlévő professzoroknak, mint pedig Beatrice Oliverának és a csapatának, hogy végig vezetett minket ezen a folyamaton, tehát köszönöm szépen ezt a részletes anyagot. Köszönöm. Now we have, uh... Most pedig Walter, Walter, ide kell jönnöd, mert más a funkciód most, amit ellát.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 Walter Defát üdvözlöm. Még mindig az szerepel itt, hogy a, régi a regionális főigazgatóságtól most mi az új elnevezése, amióta a várospolitika is oda került, és amióta főigazgatója lett Walter Defa ennek a részlegnek. Az volt az elképzelés, hogy meghívjuk Önt, hogy megtudjuk, hogy a 2007-2013-as kohéziós politikával mi történt. Úgyhogy a múltat is átvilágítjuk, öné a szó. Köszönöm. Köszönöm tanulta ezt a meghívást és hogy beszélhetek arról, hogy 2007-2013-os közötti időszakban, tehát a múltban mi történt. Ahogy ön is utalt rá, mi is tudjuk, hogy még régen nem zárult le ennek ellenére ez az időszak. Először is szeretnék beszámolni az elért eredményeket illetően, A bizottság áprilisban kiadott egy stratégiai jelentést. Időközben kaptunk még adatokat, úgyhogy a stratégiai jelentés 2011-ig elérhető adatokra vonatkozó, most már eddig vannak a 2012-es évre vonatkozó adataink is. Aztán a politika hogyan reagált a válságra. Nyilván ez volt az időszak nagy eseménye. Az egész uniót sújtotta a létezésének legsúlyosabb válsága. Aztán valószínűleg mindenkit érdekel majd itt, hogy állnak az abszorpciós ráták. Úgyhogy a legújabb adatokat mindjárt ismertetem, de itt nem csak a, felhívá, a feszívási ráta a lényeges, hanem a pénzügyi irányítás is. Biztosítanunk kell azt, hogy az általunk eszközött kifizetések jogszerűek. Végül, de nem utolsó sorban, a támogató intézkedésekről lesz szó. Ezek intenzívebbek, mint a múltban, hogy az adminisztratív kapacitást erősítsük a régiókban és a tagállamokban, amelyek az abszorciós kapacitást illetően és a pénzügyi irányítást illetően le vannak még maradva. Tehát a kohéziós politika a válsággal szemben teljesített. Hagy emlékeztessek arra, hogy a modellezésünk azt mutatta, hogy a fő kedvezményezettek életében a GDP egy százalék pontos arányában volt tapasztalható növekedés. Lehet, hogy ez kevésnek hallatszik, de ez nagyon sok pénzt jelent, és a politikát illetően pedig ez 3 százalék pontos. Tehát ami nem pozitív tapasztalat az az, hogy a válság azt okozta, hogy a regionális eltérések nőttek, egyre nagyobbak a különbségek, ez eh, nyilván a regionális politikára nagyon kihat. Hogy konkrétabb legyek, itt látható a 2007-es, 2013-as időszak néhány adata. Látják, hogy nagyon sok munkahelyet teremtettek, új vállalkozások indultak be, vasúti építkezések, közúti építkezések indultak be, 5 millió állampolgár kapott pluszban széles sávú internet hozzáférést, a TB-t illetően is javult a helyzet, és a szociális alapokból több plusz 15 millióan részesültek látják, hogy 940 pénzügyi eszközünk van, és ez pedig több mint 8 milliárd eurót fed le tőkében és más formában. Tehát ez nagyon fontos támogatást jelent a gazdaság számára. When you look at the role that the policy... Aztán mi a helyzet az állami beruházásokkal? Az országoknak majdnak, majdnem a fele mondhatja el, hogy az állami beruházásoknak több mint 30%-át az EU finanszírozta. Ez különösen Magyarország esetében igaz, ahol ez több mint 90 százalék. Ezek az adatok még csak nem is tükrözik azt, hogy mi történik regionális szinten. Lehet, hogy nemzeti szinten néha a hatás nem annyira érezthető, de regionális szinten ez az egyetlen finanszírozási lehetőség a beruházások támogatására különösen a válság idején. Hogyan történt a válságkezelésünk? A programok még jóval a válság előtt jöttek létre. Az első kihívás az volt, hogy a nemzet és regionális költségvetésekre nagyon nagy nyomás nehezetett, tehát a nemzeti társfinanszírozás rész nem volt biztosított. Úgyhogy 2009-ben több mint 6 milliárddal növeltük meg a támogatást, a kófinanszírozási rátát is, több mint 28 milliárddal, a programországok esetében pedig maximális kófinanszírozási rátát vezettünk be, és itt plusz 1,8 milliárd eurót adtunk hozzá. Tehát mit láttunk? Azt láttuk, hogy nem csak a társfinanszírozás változott, hanem az is, hogy a programokat is változtatnunk kellett, és a szükségletekhez igazítanunk. Ezért újra programoztunk több mint 45 milliárd eurót, ez körülbelül a 13 százaléka a támogatásoknak, mert nagyon sok program egyszerűen elavult. Például a fiatalok munkanélküliség elleni harcra és a KKV-k létrehozására nagyon sok pénzt szántunk, illetve létrejött egy 2012-es intézkedési csomag, és ez a program több mint egy millió fiatalnak és 50 ezer KKV-nak nyújtott lehetőséget. A keretek csökkentek. Már nem lehetett csak az innovációt és a növekedést támogatni, tehát az, eli, az elérhetőségi részvételi kritériumokat is változtatnunk kellett, hogy ki pályázhat. Például a szociális lakhatást is bevettük ide aztán egyszerűsítettük a költségopciókat, a küszöböket csökkentettük, még mielőtt maga a bizottság döntött volna ez ügyben. És ösztönöztük a tagállamokat, hogy ők is egyszerűsítsenek, mert tudják, hogy nagyon sok helyen cirkalmas volt az eljárás és ez be is vált, hatásosak voltak az intézkedések. Itt látható ez az ábra a képernyőn, hogy a megnövekedett pénzáramlás miatt a kormányok részéről hozzáadott társfinanszírozási ráta csökkent. Görögország, Írország, Portugália és Lettország az egyik csoport, aztán Románia, Spanyolország és a többiek, ahol körülbelül 20 százalék volt. Itt látható az újra programozás. Azt láthatják, hogy az átlag 13 százalék volt de nagyon nagyok voltak az eltérések a tagállamok között, ez nyilván nem meglepő. És alaposan meghaladták a 20%-ot a programországok. Ez történt a válság során, és így hatott a tagállamokra az intézkedési csomag. Nézzük meg a felszívást. Ezt az ábra azt mutatja, hogy 2013. decemberében mi volt a helyzet az időközi kifizetésekben. Ez azt jelenti, hogy előleg nélkül, de nem csak azokra vonatkozik, amiket mi fizettünk ki, hanem azokra is, amiket mi terveztünk, de nem tudtunk kifizetni. Ennek különböző okai lehetnek. Például az, hogy nem volt elég nagy a költségvetésünk. A jó hír az, az átlag felszívási a 60 százalék az EU-ban. Ez elég jó. De azt is látjuk, hogy 2014 és 2015-ben nagyon elfoglaltak leszünk. Azt is lehet látni, hogy nagyon változik az arány tagállamról tagállama. Have a particular low absorption in Különösen alacsony a felhíve, felszíves a Romániában, Bulgáriában, Máltán, Olaszországban, Magyarországon, Csehországban. Ezek az országok láthatók uh, itt a grafikon bal oldalán. Ezekben az országokban nagyon sok erőfeszítést tesznek, hogy javuljon a helyzet. Az EB részéről mindent megteszünk, hogy segítsük őket, de majd uh, erről részletekben később beszélek. Előtte azonban a pénzügyi irányításról hagy mondjak valamit, mert ez egy nagyon kritikus pontja az alapok felszívásának. Egyértelmű, hogy biztosítanunk kell, hogy szabályosan folyjon ez a folyamat. Most volt a számvevőszéki jelentés elemzés, úgyhogy ez nagyon időszerű téma, hiszen azt is jelenti, hogy mennyire szava hihető a politikák. Szerintem ne helyet, helyezkedjünk védekező álláspontra. Itt irányítás és ellenőrző rendszerekre van szó. Általában véve az irányító hatóság, a jóváhagyó idő, a hatóság jól végzi a munkáját. De persze van még mit tenni. Ezt mutatják a számok is. Tehát ne foglaljunk el defenzív álláspontot, de azért vigyázzunk. Kétszintes a megközelítésünk, prevenció és korrekció. A prevenció. Megpróbáljuk elkerülni a szabálytalanságokat, de ha mégis megtörténnek, akkor jön a korrekciós mechanizmus ahogy tudják, önök is tudják, ez viszont a tagállamoknak és a tagállami hatóságoknak a feladata. A bizottságnál felügyeleti szerepünk van, de ennél többet teszünk. Nagyon sok prevenciós intézkedést is foganatosítottunk, iránymutatásokat adtunk ki. Szerintem több mint 50 iránymutatást adtunk ki. Szemináriumokat szervezünk, például a 2007-2013-as időszak lezárásáról. Elmagyarázzuk a kiküldetésekkor a bizottságokban és az évesüléseken, hogy mi mit jelent. Úgyhogy elég sokat teszünk az irányítást illetően de jövőben még többet fogunk tenni. Van egy másik prevenciós eszközünk, akkor, amikor bizonyítékaink vannak, amelyek az irányítási rendszernek egy programon belül a hibáira hívják fel a figyelmet, akkor a programot kezelő hatóságok figyelmét felhívjuk arra, hogy ezt orvosolják. El akarjuk azt kerülni, hogy az Európai Bizottság szabálytalan tevékenységekre forrásokat fizessen ki. Figyelmeztetjük a tagállamokat, hogy a programokra ne nyújtsanak be elszámolást. Hogyha mégis megteszik, amire joguk van, elő is fordulhat az M plusz 1, illetve M plusz 3-as szabály miatt évvége környékén, hogy ezt megtegyék, akkor felfüggesztjük ezeket hogyha időben nem korrigálják a problémákat. És a kifizetéseket csak akkor folytatjuk, amikor a szabálytalanságokat már korrigálták. És meggyőztek arról bennünket, hogy a jövőben ezek nem folytatódnak. Több mint száz ilyen ügyünk volt 2013-ban. A felfüggesztések összege 4 milliárd körül volt. És a korrekciók értéke is meglehetősen magas, 1 milliárd körül alakult 2013-ban az összes területen. A következő ábra azt mutatja, hogy ezt komolyan vesszük. És hogy ez egy nagyon fontos hibarányt csökkentő eszközünk. Hogyha megnézik a megszakított, illetve felfüggesztett programoknak a számát, ez emelkedik, illetve az érintett összegek is nőnek az év során. Szerettem volna bemutatni, hogy lényegében mi húzódik meg a szabálytalanságok hátterében melyek azok a területek, ahol a leggyakrabban előfordulnak. A számbevőszék eredményeit szeretném most felvillantani a fő hibatípusokkal kapcsolatban. Itt elsősorban közbeszerzési problémákról van szó, ahogy látják, több mint 50%-a a hibáknak közbeszerzési jellegű. A második legmagasabb a jogosultság, pontosabban elszámoltathatóságnak a hiánya. Ez komoly probléma, és ha a kettőt összeadjuk, akkor csak nem háromnegyedére rúnak az összhiba mennyiségnek. Úgyhogy ezekre a területekre összpontosítjuk a figyelmünket. Tehát elszámolhatóság és közbeszerzés. Ez egy általános igazgatási típusú probléma, hogy nem tudják az adott kiadást kellően ellenőrizni elszámolhatósági szempontból. És fontos, hogy ne egyetlen területre összpontosuljon a figyelmünk, mert itt arról van szó, hogy egy tagállam forrás felvételi képessége hogy alakul. Ami nagyon nagy mértékben az administratív kapacitás függvénye. Ezt látjuk itt a következő ábrán. Itt a két tenger magyarázata a következő. Az egyik tengeren a forrásfelvétel látható, a másik oldalon pedig az irányítási rendszernek az erőssége vagy a jóságfoka látható a világbank index rendszerét használva. Azt látjuk, ahol gyenge az irányítási rendszer, illetve gyenge a forrásfelvétel. Az az egyik végpont, a másik végpont pedig, ahol mind a két terület erős. Tehát a forrásfelvétel annál magasabb mértékű, minél erősebb az irányító rendszer. És ezt figyelembe is vettük a főigazgatóság átszervezésekor egy új kompetencia központot hoztunk létre, amely kifejezetten az adminisztratív kapacitásokkal foglalkozik. Az volt a cél, hogy jobban megértsük ezt a területet, hogy tanácsot tudjunk adni a tagállamoknak, hogy mit tehetnek a saját adminisztratív kapacitásuknak a növelése érdekében. Illetve, hogy a magunk részéről konkrét lépésekkel tegyük hatékonyabb a működésünket. Ez az utolsó ábrám, elnök asszony. Az administratív kapacitás elősegítése érdekében milyen tevékenységeink folynak. Mivel tapasztalatunk szerint a közbeszerzés egy kiemelt probléma, létrehoztunk egy intézkedési tervet ezen a területen. Nem csak a DG Regio, hanem a többi terület bevonásával és a DJ Mark bevonásával is többek között. Remekül alakul az együttműködés, létrejött egy munkacsoport, megbeszéltük meg főigazgatóság, mivel foglalkozik majd, összehangoltuk a tevékenységeket, és az előzetes ex ante előírások tökéletesítését helyeztük előtérbe hogy a programok már úgy induljanak, hogy a feltételek rendben vannak, illetve hogyha mégsem, akkor megvannak a megfelelő lépéseink. Továbbá egy szakértőt bíztunk meg a gyakorlati szakemberek számára egy útmutató összeállításával. Hogyan kerülhetők el a leggyakoribb hibák a közbeszerzés területén. Szeretnénk tehát ezt a területet jobban kézbe venni. Aztán a következő intézkedés, illetve tevékenység egy szakértő csere rendszer létrehozása. A szaktudást át kell adnunk egymásnak. Nagyon sokféle szaktudásunk alakult ki különböző területeken, és hogyha az egyik helyen megvan a szaktudás, a másik oldalon lenne rá szükség, akkor ezt egy csereprogram tudja kiszolgálni. A Maastrichti Európai Közigazgatási Intézet kapta azt a feladatot, hogy az igény oldalt megvizsgálja, felmérje, hogy mekkora érdeklődés lenne erre, és hogy hogyan tudnánk életbe léptetni egy ilyen csereprogramot. Nagyon sok tapasztalattal rendelkezünk, mert az előző csere programok alapján, de most szerettük volna a kohéziós politika igényére testre szabottan működtetni ezt. A közbeszerzési intézkedési terve párhuzamosan csalás elleni, illetve korrupció elleni workshopokat is szervezünk a tagállamokban. Talán látták is, hogy decemberben szerveztünk egy nagyszabású konferenciát Brüsszelben, ez volt az első ilyen rendezvény, azzal foglalkoztunk, hogy a korrupció ellen mit tettünk a struktúrális alapok keretein belül. És azt hiszem, hogy a, az irányító hatóságok, amelyek részt vettek, nagyra értékelték, sikeresnek tartották. És ezt folytatnánk most tagállami workshopokkal. Nem csak, hogy felhívjuk a figyelmeket a problémákra, hanem annak érdekében is, hogy konkrét eszközöket mutassunk be a problémák leküzdésére. Például fedhetetlenségi nyilatkozatokat tartunk jónak arra, hogy a közbeszerzésben a korrupció tényleg megszűnjön. Aztán, mivel itt alapvető változások várhatók a következő időszakban, egy célzott képzési programot is tartunk minden tagállami szakember számára. És természetesen a kapacitás gyengeségekkel küzdők számára kiemelten nyújtjuk ezt a lehetőséget. Tehát kis csoportok, maximum 30 fős csoportok vesznek majd ebben részt. És a célunk az, hogy hatékony, eredményes legyen ez a képzés. Elnök azt, hogy dióhelyben ennyit szerettem volna elmondani. hogy elkezdhessük a vitát, egyfajta vita indító expozénak szántam a téma bemutatását. A lényeg az, hogy a gyakorlati szakembereket szeretnénk segíteni, és a tagállamok számára közvetlen tanácsokat, illetve segítséget nyújtanánk. Szeretnénk segítőként közreműködni az administratív kapacitások növelése érdekében, hogy az alapokkal foglalkozó hatóságok a versenyképességet, illetve a beruházásokat a munkahelyteremtést előtérbe helyezve sikerrel működjenek. Köszönöm szépen. Elnök, csak emlékeztetném önöket a határidőkre. A... Szeretnék még arra rákérdezni a kérdések előtt, hogy konkrétan mik a kifizetési határidők, illetve leadási határidők. Mm. Ami a terepen végzett munkát illeti, 2014 és 2015-ben a kifezítéseket meg kell tenni, ez, ezek az elszámolható költségek, a meg, megvalósítás szempontjából ez számít. És azért, hogy a köztes kifizetési igényeket be lehessen jelenteni a bizottságnak, arra egy kicsit több időt hagyunk, tehát 18 hónap áll majd erre rendelkezésre. Tehát 2017 márciusáig lesz erre lehetőség. De ami itt valójában számít, az az, hogy 2014-ben és 2015-ben az érintetteknek lesz finanszírozások, ugyanis utána mindez véget ér, utána administratív munka következik majd, ekkor fogjuk előkészíteni az utolsó kifizetési igényeket a lezáráshoz szükséges beszámolóhoz. Ivan következik. Köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék feltenni a főigazgató úrnak, és egy megjegyzést is tennék. Az első kérdésem az, hogy hogyan követik az addicionalitás számait. Ugyanis az ön prezentációja alapján az derül ki, hogy az első táblázat címe, hogy a, az állami hatóságok hogyan oldják meg a kiegészítő finanszírozást. Magyarország esetében 95%-os ez az arány, tehát 95% az Európai Unió, illetve az állam társfinanszírozásának a az aránya. De hogyha ez valóban 95%, akkor ők nem tartják be az erre vonatkozó követelményeket. És nem Magyarország az egyetlen. Litvánia és nem olyan rossz helyzetben, de Szlovákia is ezen országok közé tartozik. Mit jelent ez? 2010-ben önök kibocsátottak egy ellenőrzési dokumentumot a bizottság részéről. És akkor ön azt mondta, hogy minden ország azon a pénzen kívül, amelyet az Uniótól kap, tehát a kohéziós alapon keresztül, köteles további állami beruházást eszközölni ettől függetlenül. És ezt a, a pénzösszeget az Uniónak jóvá kell hagynia. És 94 milliárd euró volt ez az előzetes előirányzat. És ez az összeg 336-tal elosztva még mindig egy jelentős összeg. És mi történt ezek után? A, a válság alatt 2010-ben 14,9%-kal, tehát 94-ről 80 milliárdra engedték csökkenni ezt a követelményt. És hogyan követik önök, hogy ez megvalósul-e? Tehát, hogy egyes országoknak, ahol az állami finanszírozással és a költségvetéssel problémák vannak, megengedik, hogy még tovább csökkentsék ezt a számot, vagy nem? Nem egyértelmű, hogy hogyan tekintenek erre önök. De az első táblázatból az látható, hogy ezek az országok nem teljesítik a kötelességeiket. Tehát az lenne az első kérdésem, hogy erről mi önnek a véleménye. Remélem sikerült egyértelműen elmondanom, hogy mire gondolok. A második kérdésem arra irányul, amit szintén ön hozott fel, tehát azok az indokok, amelyek késleltetik az abszorpciót. 75%-ban a közbeszerzés és az elszámoltathatóság okoz problémát. De az a kérdésem, hogy az ön táblázataiból a félbeszakított igények, illetve az évenkénti új esetek száma szerepel. Ha a közbeszerzésnek semmi haszna, akkor ön hogy magyarázza ezt, hogy meredeken emelkednek az utóbbi években az ezzel kapcsolatos problémák, tehát 2012-13-ban. Itt valamiféle késlekedésről van szó, tehát valaki elindított egy projektet, de ott valamilyen szinten mindenképpen közbeszerzéssel kell indítani. És 2013-ban már nincsenek új projektek, tehát a későbbi eh, időszakban a helyzetet megoldják, és ekkor az önök részéről egyre több eh, lesz a megszakadt projekt. Az én kérdésem az lenne, hogy mivel minden országnak más közbeszerzési törvénye van, sajnos nincsen még európai szintű közbeszerzési jogszabály. Tehát az én kérdésem az lenne, hogy mit fognak tenni önök ezzel kapcsolatban, ugyanis ez a helyzet nem fog megváltozni, ha minden ország továbbra is a saját törvényei alapján működik. Én csak azt szeretném tudni, hogy önnek mi az álláspontja. Csak egy példát mondok. Miért a litvánoknál a legmagasabb az abszorpciós ráta, a regionális alapnál, a kohéziós alapnál 2014 2014 előtt, tehát ebben az időszakban. Tehát miért fordítva van a sorrend a közbeszerzéshez képest? Az elején a közbeszerzés úgy működött, hogy ha a kedvezményezett erre jogosult volt, akkor még tovább hozzáférhetett az uniós költségvetéshez. De először egy uniós projektnek kellett megfelelni, és ezután, hogyha valaki nem tud kellően közbeszereztetni, akkor utána elvágják a finanszírozást, és nem vehet részt. A minősítésről lenne még egy kérdésem. Nagyon optimistának tűnik az ön álláspontja a táblázat fényében. Tehát vannak itt relatív irányítás és relatív abszorpciós adatok. De a korreláció mindössze 20%, tehát csak hét országban van a két elnézést, javítja magát a beszél, 25 kacsak az országoknak az, ahol van kapcsolat. De 20 illetve 20%-ban gyenge irányítás és jó abszorpció, illetve erős irányítás és rossz abszorpció figyelhető meg. Ez nem cseng egybe azzal, amit ön mondott. Én azt gondolom, hogy nincsen százszázalékos korreláció a két tényező között. Köszönöm szépen. Joachim Zeller. Joachim Zeller. herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Defa úr, ezt a nagyon kiterjedt és felrázó beszámolót, kicsit kiózanít minket és előre szeretném bocsátani, én mindenképpen támogatom az európai kohéziós politikát, a regionális politikát, strukturális politikát és a kettő összefüggését. Szerintem, amit most látunk, a beruházási alapok jelenleg regionális szinten gyakran az egyetlen lehetőség a beruházásra és gyakran a nemzetállamokra koncentrálódik, és gyakran olyan államokban is, ahol foderális a rendszer, egy erősebb nemzeti koncentrációhoz vezetnek a kohéziós és struktúrás alapokat illetően, és akkor itt nem Németországról beszélek, és a régiók egyre inkább függnek attól, hogy a nemzeti szinten mit döntenek a fejük fölött. Ez igazából már akkor nem regionális politika. Lehet, hogy a kisebb országok esetében ez működik, mondjuk egy egymilliós vagy másfél milliós lakosság esetén, de ha egy ország ennél nagyobb, akkor a regionális különbségek nagyon nagyok, és hát ezeket szem előtt kell tartani. A másik, ami számomra nagyon fontos. Hát most folyik a választási kampány, és az európai témák egyre inkább szem előtt vannak, <clears throat> jobban, mint máskor. Mennyire van köze az általunk kínált lehetőségeknek a valósághoz. Azt mondja, hogy több mint 900 eh, finanszírozási eszközünk van, amely rendelkezésükre állnak az államoknak és a régióknak. De mennyire használják őket? Szerintem másfél vagy két évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy legyen egy kockázatmegosztási megosztási eszköz is. Ez azt jelentette, hogy az egyes országoknak lehetővé tettük azt, hogy a fel nem szívott alapokat mégis csak igénybe vegyék, hogy a projektek folyhassanak. De hány ország volt az, amely valóban meg is tette ezt? Nulla. Egyetlen ilyen irányú kérelem sem érkezett. Úgyhogy a kérdés az, hogy ez vajon minden finanszírozási eszközre így igaz? Hogy néznek a do- ki a dolgok? Aztán jelenleg nagyon jó roma stratégiánk van Európai Unió szinten, és itt a szakbizottságban nagyon is elemeztük azt, hogy a marginalizált csoportok felzárkózását, mert nem csak a romákról van szó, mennyire segítik a rendelkezésre bocsátott alapok. Hát elég szerények az eredmények nemzeti szinten. De aztán azt döntjük el mégis, például, hogy legyünk energia hatékonyak. Nagyon nagy az igény. A múlt héten is a parlament még inkább megerősítette a célokat. Vagy vegyük például a szociális lakhatást. olyanokat, amelyeket meg lehet fizetni. Ezek nem működnek. Például Berlinben voltak, mondtuk azt, hogy építsünk új lakásokat erre a célra, és akkor az építetők azt a parancsot kapták, hogy a ö, négyzetméterenként 6,5 eurót ne haladják meg, majd bérleti díjként. És pontosan azért, mert figyelembe kell vennünk az energia kiírásokat, ezért ezt lehetetlen megvalósítani számukra, egyszerűen nem tudják 10 euró per négyzetméter alá nyomni ezt a bérleti árat. És akkor a kérdés az, hogy itt mennyire lehet állami szubvenciókat igénybe venni. Nagyon-nagyon sok mindent kérdezhetnék még, ahol azt látjuk, hogy az eszközök és a lehetőségek nem egyeztethetők össze, és hát a számok is ezt bizonyítják. Aztán a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság nagyon nagy nyomást gyakorol mindenkire, hogy a rátát csökkentsék. Hogy néz ki otthon? Amikor polgármester voltam, akkor a saját körzetemben nagyon sok szakképzett munkatársal együtt létrehoztam egy szakértői csoportot, nagyon sok kommunben az van most, hogy ezt már luxusként tekintenék, mert egyre inkább leépítik a személyzetet pénzügyi okoknál fogva. Ennek pedig az a következménye, hogy akkor az ember hibázik, de nincsen szakértői csapat, aki erre figyelmezteti. Például Berlinben nagyon sok millió, több millió embert érintett az, hogy nem kaptak EU-s pénzeket, egyszerűen azzal a kifogással, hogy a tendereket nem tudták lefuttatni megfelelő szakértők, mert nem voltak szakértők. Én úgy gondolom, hogy ha az új támogatási időszak most beköszönt, akkor koherens megközelítést kell alkalmaznunk, a szektorális megközelítésnek ehhez már nincs elég ereje, és túl kell lépnünk azon, hogy mi egy szakbizottság szerepe. Úgyhogy kérem a DG régiót, hogy vegyék föl a kapcsolatot a többi bizottsági DG-vel is, és hangolják össze a munkájukat mert semmi haszna nincs annak, hogyha egyik részről jó indulata, jó elképzelésekkel <laughs> kezdünk el elképzeléseket, de minnyáján tudjuk, hogy a siker legnagyobb ellensége pontosan a jó szándék, és ezek aztán a végén nem valósulnak meg. Úgyhogy ez megkérdőjelezi a munkánkat is. Köszönöm szépen! Okay, um, mm, after these three interventions, which is the, uh, some... A három hozzászólás, hmm, illetve az egyes észrevételekre szeretnék reagálni. Az addicionálitás az egy nagyon fogas, fogas kérdés, nehéz ügy. A koncepcióval egyetértünk, tehát az EU forrás ne helyettesítsen valami olyasmit, amit a tagállamnak magának kellett volna megvalósítania. De szintén elméleti alapon nem igazán könnyű rájönni arra, vagy kimutatni, hogy mi lett volna az EU pénz nélkül. Tehát a gazdasági helyzet nagyon fontos etéren. Szerintem emiatt nem kellene bennünket kritizálni, hogy a benchmarkot folyamatosan alakítjuk az addicionalitás megítélése terén, mert a saját tapasztalatukból is tudhatják regionális, illetve nemzeti szinten, hogy a tagállam számára, vagy egy régió számára mennyire más a válság előtti feltétel rendszer, illetve mennyire más a helyzet a válság után. Tehát ezt is figyelembe kell venni az addicionalitás megítélésekor nem elég elméleti számokat vizsgálni, amelyeknek a háttere már nem releváns. Tehát ez szerintem nem segíti az ügyet. Bárhová megyek, azt mondják nekem, hogy az egyik probléma az alacsony forrás felvétel hátterében, hogy a nemzeti társfinanszírozásra nincs elég forrás. Tehát ezt is látni kell. Igazuk van abban, hogy akkor, amikor csökkentjük az a, amikor csökken a nemzeti társfinanszírozás, akkor a beruházás összvolumen elemegy. De látjuk a számokból, hogy még egy kisebb beruházási volument is nehezen lehet elérni bizonyos gazdasági körülmények között. A közbeszerzés ügyében igaz, hogy vannak nemzeti közbeszerzési törvények, jogszabályok, de ezeket igen erősen befolyásolják az EU irányelvek, illetve azoknak meg kell, hogy feleljenek. Tehát akkor, amikor szabályszegéssel vagy szabálytalansággal találkozunk, akkor nem arról van szó igazából, hogy a nemzeti sajátosságokat megsértik, hanem az EU irányelvek alapelveit sértik meg. Lesznek majd új irányelveink, amelyek megkönnyítik majd a dolgokat. De szerintem nem korrekt azt állítani, hogy a közbeszerzés országonként eltérő rendszerben működik, éppen ellenkezőleg. Tehát ez egy olyan terület, ahol az EU joganyag dominál. Aztán, ami a korrelációt illeti, hát nem százszázalékos, de statisztikailag szignifikáns, és ez számít, úgy gondolom. Hát megvannak azok a specifikumok, sajátosságok, amelyek miatt a vonal alá vagy fölé kerül némely ország, de úgy gondolom, hogy az egész rendszert át kell látni. és ezért is gondoljuk, hogy az adminisztratív kapacitások pontján célszerű megtámadni ezt a problémarendszert. Celler úrnak természetesen igaza van. Nagyon sok kérdést újra feltehetünk, és teljes mértékben értek önnel, amikor azt mondja, hogy a jövőben gondoskodnunk kell arról, hogy a politikát koherensen alkalmazzuk. Én az elmúlt húsz évben bizonyos uh, időpontokkal és bizonyos időközökkel különböző helyeken dolgoztam, és egy rálátásom van arra, hogy még soha nem volt annyira összehangolva ez a politikai terület a bizottságon belül, mint most. Ez azt jelenti, hogy az új periódusban az önök támogatásával vállaltuk, hogy az ex ante kondicionalitásnak alávetjük magunkat, tehát csak akkor végzünk beruházásokat, hogyha a közigazgatás és stratégiai előfeltételek teljesülnek. Környezetvédelem, közlekedés, energia, Minden területen meg kell néznünk, hogy az adott tagállam készen áll arra, hogy az ex ante kondicionalitásnak megfeleljen, vagy sem. Ezért nagyon szorosan együttműködünk az adott főigazgatóságokkal. Vagy ott van az okos specializáció. Regionális politikai szempontból is nagyon fontos, hogy a versenyképességet fokozzuk, és olyan szorosan együttműködünk, hogy most regionális szinten is vannak platformok, például Szevijában a saját ügyfeleink is oda mehetnek, tanácsot kaphatnak. Én nem azt mondom, hogy minden tökéletes, csak azt mondom, hogy pontosan ebben az irányba haladunk annak érdekében, hogy jobban együttműködjünk egymással. Amiben nem értek egyet, az azt, amikor azt mondta, hogy van egy olyan trend, hogy egyre inkább nacionalizálódnak ezek a koncentrálódnak, centralizálódnak országon belül ezek a támogatások. Hát vegyük a saját országot, Németországot. Hát szerintem nem lehet ezt mondani Németországról. Vagy nézzen nyugatra, Franciaországra, a régiók nagyon fontos szerepet játszanak, sokkal kiemeltebbet, mint korábban. Úgyhogy én nem mondanám azt, hogy van egy, lenne egy ilyen trend. És ezen kívül a nemzeti program nem egyelő azzal, hogy nem regionális. Sőt, olyan eszközöket hoztunk létre, amelyek lehetővé teszik, hogy regionális szinten is, program tulajdonosságot lehet vállalni, ami a finanszírozási eszközöket illeti. Nyilván van, ami jól működik, van, ami nem. Ön a gyenge pontokat emelte ki. De hát az új rendelet sokkal szigorúbb. És én meg vagyok róla győződve, hogy a jövőben jobban tudjuk ezt abszolválni. A roma stratégia nagyon nagy probléma. Spezifisch angehen werden. Wir haben in der alten Periode. És a régi periódusban Magyarország és Szlovákiát említhetném, amelyeknek specifikus programjai voltak, a befogadási stratégiát, illetve ezekben az országokban viszonylag nagy összegeket terveztek erre a célra, de egyetértek, nem mindig hajtották végre megfelelően programokat és ezt figyelemmel követjük a jövőben. Ennyi lett volna szerintem. Jan Albrecht. Köszönöm szépen, Jan Albrecht. Uh, Mr. Director, thank you. Igen, köszönöm szépen az átfogó információkat. Érdekes, hogy az első szakaszban, amikor a szakértőket meghallgattuk a vita során, ők is arról szóltak, illetve Goodman is úr kérdésére válaszolva arról beszéltek, mármint hogy az administratív kapacitás hogy függ össze a forrás felvétele. Tulajdonképpen nem adtak egyértelmű választ arra, hogy mi az oka annak, hogy egyes tagállamokban magas az adminisztratív kapacitás viszonylag, és a forrásfelvétel mégis viszonylag alacsony, a cseh köztársaság például egy ilyen eset. Tehát én erre szerettem volna rákérdezni. Bulgária, Románia volt az ön listáján, illetve a cseh köztársaság a legalacsonyabbak voltak ezen a területen a felvétel arányában. Tehát a kérdésem, itt most nem arról van szó, hogy pellengére kéne bárkit állítani, hanem csak egyszerűen szerettem volna rákérdezni, hogy ön szerint ez administratív kapacitás miatt van így, vagy az európaiság, vagy nem európaiság az oka, vagy mi lehet? Mert egyszerű politikai kérdés, ez mindannyiunk számára fontos. A második kérdésem, említette, hogy 60% a, körül van a mai nappal a forrásfelvétel, és 2014-15-ben plusz 40%-ra lesz még szükség a keretből. A tagállamok által jelzett igények pedig úgy néznek ki, hogy 2014-15-ben a kohéziós politika a fedezetet biztosít azokra az igényekre, amelyek felmerülhetnek. És egy egyszerű következtetést szeretnék most levonni. Egyrészt mondhatják azt a tagállamoknak, hogy ne kapkodják el a projektek indítását, mert hogyha túl gyorsan akarnak pénzhez jutni, akkor nem lesz elég forrás. A másik pedig, hogy partnerségi megállapodás, illetve egyéb dolgoknak a megkötése, aláírása az elhúzza a dolgokat, és emiatt 2015-re tolódnak a kifizetések, de ezek gyakorlatilag csak 2016-ban teljesíthetők majd. És bennünket a területen dolgozó szakemberek olyan kérdésekkel keresnek meg, hogy például Az ellenőrzéseknek a rendszerét lehet-e továbbfejleszteni, vagy az automatikus korrekcióknak a módszertana? Vajon költségvetési megtakarításokat céloz-e a kohéziós politikában, illetve a bizottság döntése ezen a téren. Ez módszerként nem arról szól-e, hogy nem akarnak túl sok pénzt költeni a szűk források miatt. Tehát kevés a pénz nem csak 2012-13-ban, hanem 14-ben is költségvetési hiányunk van. És a nemzeti parlamentek összefüggésében ez felismerült már emlékszem, és a lényeget illetően a tagállamok úgy teszik fel a kérdést, hogy az úgynevezett egyszerűsített módszerrel miért ellenőriznek bennünket, illetve az egész feltételrendszer nem arról szól-e, és ez egy egészen politikai kérdés, hogy kevesebbet kelljen kiadni. Tőlünk ezt gyakran kérdezik, és nekünk kéne rá válaszolni, hogy ez az forrásfelvételi készség, képesség, illetve a költségvetési nehézségek, mint hogyha párhuzamosan adódtak volna elő, úgyhogy ez, ez a kérdésem. Nilsson úr. Kedvenc nyelvemen svédül szeretném elmondani az észrevételmet, és egy kérdést szeretnék feltenni a közbeszerzés témájában. Nagyon örülök, hogy ennyire odafigyelnek a közbeszerzésre. A közbeszerzési intézkedési terv az egy remek dolog. Azért, mert a kohéziós politikában a nyílt és átlátható közbeszerzés talán a legjobb eszköz a korrupció ellen. Csak van egy olyan veszélye, hogy a tagállamoknak, illetve a hatóságoknak az együttműködése. A úgy kerül be a képbe, hogyha az állami hatóság a magánszektorral bármilyen szinten együttműködik, az a korrupciónak már az embrionális formája. Mondok egy példát. Az innovációs politikával foglalkozó hatóság az innovációs klasztert sikernek nevezte azért, mert itt együttműködhetnek a magáncégek az állami területtel, és részt tulajdonban van ez az egész kezdeményezés, és sikerrel működik. De a regionális alappal foglalkozó illetékes hatóság azt mondja, hogyha nincs ilyen együttműködés, akkor a regionális forrásokhoz nem lehet hozzájutni, még akkor is, hogyha betartjuk a közbeszerzési szabályokat. Hogyha nem egy ilyen együttműködést folytatunk, akkor az korrupció gyanús, tehát nem kapunk pénzt. Elnök, mellett is asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nekem nagyon tetszik az ön által bemutatott elemzés eredménye. És az a gondolat is, hogy az abszorpció közvetlenül kapcsolódik a jó irányításhoz, az pedig az administratív kapacitásokhoz. A rendszerben elég számú és megfelelő színvonalú munkatársra is szükség van. És az, azok az intézkedések, amelyeket önök javasolni fognak, vagy amelyeket már javasoltak, a tagállamok adminisztratív rendszerének fejlesztésére szintén jók. Ezt, ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy van-e valamilyen módszertan arra vonatkozóan, hogy a tagállamok hogyan tudják megfelelően egyensúlyba hozni az adminisztratív kapacitásaikat. Úgy gondoljuk, hogy sok minden van, amit bele kellene foglalni ebbe a kategóriába. És a jó végrehajtás szempontjából nagyon fontos az, hogy kevés szabálytalanság legyen, és jó legyen a felszívási ráta. Azok a források, amelyeket a kormányok az előkészítő tevékenységekbe befektethetnek, azok nem csak a társfinanszírozást jelentik, amit a kormányoknak biztosítaniuk kell, hanem a projektek előkészítéséhez is pénzre van szükség. És ez az előkészítés a teljes projektérték 3-5%-át szokta kitenni. Hogyha 1 milliárd eurót szeretnénk elkölteni, akkor 300 millió eurót kell beruháznunk, ahhoz, hogy a projektet előkészítsük. Tehát a kormányoknak ezzel is meg kell birkozniuk. És szerintem nagyon fontos a korlátozott költségvetés keretei között, és a túlzott deficit eljárás miatt is, hogy a kormányokat különféle pénzügyi eszközökkel támogassuk, hogy képesek legyenek az előkészítésbe beruházni. Ez ugyanis a megvalósítás szempontjából elengedhetetlenül fontos. Köszönöm. Köszönjük, kedves kollégák. Úgy látom, hogy más nem szeretne már hozzászólni. Tehát én is felteszem még a két apró kérdésemet. Az egyik ahhoz kapcsolódik, amit ilyen mondott. A jelenleg benyújtott igények, amelyekre még nem lehet kifizetéseket eszközölni, azokkal miket mit, mit terveznek. Ami pedig az előleg kifizetéseket illeti, amikor elérkezik az a pillanat, hogy kifizették az előlegeket, azokkal ugyanolyan problémák lesznek majd jövőre is, mint most, vagy ez csak a gyerekcipőben járás miatt volt. Tehát eh, hogyan eh, fogják ezeket a problémákat megoldani? Eh, a parlament a költségvetés megváltoztatása nélkül hogyan segíthet ebben? Az ön kérdésével fogom kezdeni. A költségvetési intézményrendszer. Tehát az év végén 90 milliárd eurónyi fizetési igény volt az asztalunkon, amelyet már benyújtottak, de amelyet még nem tudtunk kifizetni. Ebből körülbelül 4 milliárd euró került megszakításra, és néhány igény nagyon későn érkezett. Tehát, ha lett volna elég pénzünk, akkor is csak körülbelül 10-11 milliárd eurót tudtunk volna kifizetni. Tehát Olbricht úr láthatja, hogy itt nem arról van szó, hogy a megszakítás játszana a legnagyobb szerepet itt. És tudják bizonyára önök is, hogy az elején mindig nehéz a költségvetés helyzete. Ugyanakkor remélem, hogy a 2013-as év lezárásakor még 6,5 milliárd eurót ki tudunk majd még fizetni januárra és februárra vonatkozóan. Tehát ezek azok a becsült számok, amelyek a költségvetés végrehajtásának állapotát leírják. Ami pedig az előleg fizetéseket illeti, ezeket akkor kell kifizetni, amikor a programot elfogadjuk. Tehát ez majd egy kicsit később következik be az év során. De biztosíthatom a szakbizottságot arról, hogy amikor a végrehajtás tárgyalás előkészítés során soha nem a költségvetési korlátozások vezetnek minket, és azt hiszem, hogy ez válasz Olbricht úr kérdésére is. És azok a számok, amiket be is mutattam, azok már alá is támasztják ezt. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy egy kifizetés megszakítása esetén a tagállam reagálhat gyorsan, és itt csak megszakításról van szó, tehát később a pénz ismét elindulhat a rendeltetési helyére. Az adminisztratív kapacitásokra vonatkozó kérdés Itt mindig konkrét esetekről van szó. Azt hiszem, hogy konkrétan a Cseh köztársaságban 2011-ben volt egy nagyszabású cselekvési tervünk a hatóságok megerősítésére. De ennek is némi idő kell, mielőtt elkezdene megmutatkozni a hatása. A cseh kollégák keményen dolgoznak, és igyekeznek a stratégiai kapacitásaikat is javítani és ezzel segíteni a végrehajtást. Nilsson úr nem arról van szó, hogy a PPP konstrukciókkal nekünk problémánk lenne. Ezt egy nagyon fontos eszköznek tartjuk. És ez különösen igaz a jelenlegi helyzetben, amikor a nemzeti uh, költségvetési források szűkösek, egyre több magánszektorbeli pénzforrást kell bevonnunk. Tehát ez az egyik oka annak, hogy a társfinanszírozás alapját a nemzeti állami beruházásokról a teljes költségekre módosítjuk. Ennek az a célja, hogy több magánbefektetést vonzunk. Mindazonáltal természetesen, amikor közbeszerzésről van szó, akkor meg kell felelni a szabályoknak. Természetesen nem mindig figyelmeztetjük a tagállamokat a nehézségekre, és ötleteket adunk nekik, hogy hogyan módosíthatnák a rendszerüket. És létezik egyfajta modellünk a különböző hatóságok szervezeti struktúrájára vonatkozóan. Ezen jelenleg is dolgozunk. Az a kompetencia központ, amiről beszéltem, jelenleg is azon munkálkodik, hogy egy példaértékű irányító hatóságot hogyan lehetne megalkotni, hogyan alakulna itt a munka iránya. És ebből kiindulva konkrétabb tanácsokat is tudunk majd adni és abban teljesen igaza van, hogy az előkészítési szakaszban minden alkalommal látjuk a projekteknél, hogy amennyiben a projekt nem sikerült annyira jól, akkor már az első szakaszban fellépett a probléma. Ezért nagyobb projektek esetén a a Jaspers rendszert eh, igyekszünk eh, felhasználni, és ezzel nagyon eh, jó tapasztalataink voltak. És az Európai Beruházási Bankkal közösen egy pénzügyi eszközökre, illetve műszaki segítségnyújtásra vonatkozóan is működtetünk egy platformot. Aztán természetesen ott van az a segítségnyújtás, ami tagállami szinten elérhető. És például egyes országok a világbanktól is kaphatnak segítséget, tehát igen, széles a lehetőségek palettája. Különösen a projekt első szakaszában van arra lehetőség, hogy jól megfogjuk a szálakat, és aztán sikeresen működjön a projekt. Azt hiszem, mindenre válaszoltam. Köszönöm. Köszönjük. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy márciusban lesz egy nyilvános meghallgatásunk a, a partnerségi megállapodásokról. Nem tudom, hogy az önfőigazgatóságáról ki fog érkezni, de bárki is lesz, az szívesen fogadjuk. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és megosztotta velünk az információit. Én is köszönöm, azt hiszem nagyon jó az, hogyha ilyen eszmecserét tudunk folytatni, és nagyon szívesen eljövünk mi is az említett meghallgatásra. Egy kicsit korábban végeztünk, mint terveztük, tehát három órakor találkozunk, addig berekeztem az ülést.